segítsük a joganyag átültetését az európai jogba. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, de nem aki biztos asszony. Lezárom a vitát, és holnap 12-kor következik a szavazás ebben a témában. Most pedig az Európai Unió és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás témára térünk át. E, elsőként pedig Frága asszony kapja meg a szót. Elnök úr, Mauritániával kötött e, halászati jegyzőkönyv 2012. január 1-én lejár, és a bizottságnak feltalmazást kell adnunk az újratárgyalásra. Ezt a felhatalmazást a tanács már vizsgálja, és hamarosan elfogadja. A szerződés megfelelő cikke értelmében a parlament is kompetens abban, hogy végső áldását adja a megállapodásra, és mi szeretnénk maximálisan kihasználni a szerződés által, illetve az intézmény közi keretmegállapodás által nekünk nyújtott lehetőségeket, annak érdekében, hogy teljes mértékben egyelő mértékű információt kapjunk a megállapodás megújításáról, mint a tanács. A halászati bizottság úgy döntött, hogy az új eljárás beindítja Mauritániával kapcsolatosan, aminek keretében egy szóbeli kérdést nyújtottunk be a várható tárgyalásokra vonatkozó információ kérése tekintetében, illetve egy állásfoglalás elfogadása tekintetében, és azt kértük, hogy a tárgyaló felek vegyék ezeket a szempontokat figyelembe. A Mauritániával kötendő megalapodás alapvetően fontos Mauritánia és az EU számára egyáltalán egy aránt ugyanis a halászat a mauritániai GDP komoly százalékát képviseli, az EU számára is ez egy nagyon fontos szektor. Tehát nagyon alapvető ennek a megállapodásnak a tető alá hozása. Itt fontos, hogy az eddigi tapasztalatok alapján megfelelő kompromisszumos állásfoglalást fogadjunk el, amit majd a különböző frakciók az elkövetkezendő napokban megtárgyalnak, és ezzel talán választ adhatunk azokra az agályokra is, amelyek a jelenlegi jelzőkönyv működésével kapcsolatosan merültek fel. Szeretném megemlíteni még, hogy mennyire fontos, hogy a pénzügyi eszközöket is megfelelően használjuk fel, tekintettel az ágazat jelentőségére, illetve a mauritániai halászati ágazat jelentőségére. Olyan halászati politika irányában kell elmozdulnunk, ami fenntartható, és kellő figyelmet kell fordítanunk a közös tudományos bizottság munkájára is. Ők értékelik a különböző erőforrásokat, illetve értékelik a halállomány biológiai állapotát. A mauritániai vizeken különféle flották működnek. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk a nem uniós országok ezen a területen történő halászati tevékenységére és fogási adataira. Mauritánia többlet halászati lehetőséget biztosíthat az EU számára. Amikor ilyen megállapodásról tárgyalunk, akkor mindenféleképpen a flották valós igényét kell figyelembe venni, és el kell kerülnünk az esetleges kísértéseket. Amikor a halászati lehetőségekről tárgyalunk, akkor azokról a technikai eszközökről is tárgyalnunk kell, amelyel a különböző halászati flották rendelkeznek, és itt meg kell őriznünk a következetés, következetességet. Ugyanakkor sürgősen tisztázni kell azt is, hogy Mauritánia hogyan él a jegyzőkönyv különböző fejezetei nyújtotta lehetőségekkel. Alternatív módszerek tekintetében is vannak lehetőségek, különböző kritériumokat lehet meghatározni, Mindkét félnek természetesen tiszteletben kell tartania a vitarendezésre vonatkozó rendelkezéseket is, amit az új jegyzőkönyvben is majd fel kell vennünk. Biztos asszony, tehát mi azt kérjük a bizottságtól, hogy ezeket a szempontokat és számos egyéb szempontot is vegyen figyelembe majd a bizottság a tárgyalások során, amiket majd a következő plenárison megfogalmazunk, és nyilvánvalóan mi nagyon szoros figyelemmel fogjuk követni az eseményeket. Köszönjük. Köszönöm szépen. Demanaki asszony, ismét öné a szó. Elnök úr, köszönöm. Frágászonynak szeretnék köszönetet mondani, a Halászati Bizottság elnökének köszönöm szépen a szóbeli választékelő kérdést, és a parlament eljárását üdvözlendőnek tartom, illetve osztom a felvetett aggályokat mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt sikerüljön ebből kihozni. A Mauritániával kapcsolatos halászati megállapodásról szeretnék röviden szólni. Ennek a célja az, hogy fenntartható halálományt tudjunk a fenntartani és használni, és a kikötő infrastruktúrát valamint a tengeri környezetvédelmet szeretnénk elősegíteni. A halászati lehetőségek csökkentek az utóbbi időben, és a hajó tulajdonosok által fizetendő díjak jelentősen megemelkedtek. Ennek ellenére nehézségekkel nézünk szembe, és vizsgáljuk a lehetséges legjobb választ erre a problémára. Egyetértek Frága asszonya azzal kapcsolatban, amit elmondott. A Mauritániával való megállapodás pénzügyi szempontból a legfontosabb, legjelentősebb megállapodás minden megállapodásunk között. Az Európai Bizottság fontolgatja, hogy határozott feltételességet épít bele a jegyzőkönyv rendelkezései szerint. És a hozzáférési jogok, illetve a kifizetett összegek, az ágazati támogatások szétválasztását fontolgatjuk, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyabban kezeljük az ágazati támogatásoknak a kérdéskörét. Eközben a hozzáférési kifizetések, illetve az EU halászhajóinak a kezelése merül fel. Természetesen nem szeretnénk ezek hatékony működését veszélyeztetni. Ami pedig az ágazati támogatást illeti, a végrehajtási arány 2008-9 során nagyon magas volt, 2010-ben viszont nagyon alacsony szintet mutatott a szakpolitika végrehajtása terén a földközi tenger térségében. Csak 52 százalékot sikerült teljesíteni, és ez a mauritániai pénzügyminisztérium forrás hiányának tudható be. Tavaly az Európai Bizottság megegyezett a mauritániai féllel, és két részre osztotta az ágazati támogatást. Az Európai Bizottság 9 millió eurót visszatartott a 18 milliós összeg felét, ameddig nagyobb felvevőkészséget nem tapasztalunk ennek a hiányosságnak a megoldására a CAS mechanizmus dolgoztuk ki átmeneti intézkedésként. A CAS mechanizmus 2011 első fél évében lép működésbe. Ez egy különleges számlával párosul, amely azt a célt szolgálja, hogy a források közvetlenül a támogatandó ágazatba kerüljenek. Ez a célunk. 2012. augusztus 1-től az új jegyzőkönyv pedig figyelembe fogja venni a közös halászati politikának a reform eredményeit is. És emberi jogi, illetve demokrácia jellegű követelményeket is megfogalmaz első ízben. Reméljük, hogy a tanács jövő héten elfogadja az erre vonatkozó mandátumot, ami pedig a túlhalászat elleni védekezést illeti, az Európai Bizottság szorosan együttműködik a marutániai ellenőrző hatóságokkal. Támogatjuk a halálományt védő intézkedéseket. Végül pedig az EU halászati területre befektetett összegeket Mauritániával egyeztetjük. A közös tervünknek az a célja, hogy az európai vállalkozások fejlődhessenek, illetve közös vállalkozások induljanak Európa és Mauritánia résztvevők között, meg, megkeresve a legmegfelelőbb állami magánpartnerség formákat. Köszönöm, elnök úr! Kadek úr, két percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, tisztelt képviselők, a Lisszaboni szerződés 218-as cikkelje felhatalmazza az Európai eh, Parlamentet arra, hogy tájékoztatást kapjon a bizottság által tárgyalt partnerségekről és megállapodásokról. Az Európai Unió és a Mauritánia közötti megállapodás 2012 év végétől lesz hatályos, és 900 ezer tonna kifogott hal állomány sorsáról van szó, ezzel rákok, illetve különböző kagylók is járnak, és Bissau Guinea is érintett ebben a megállapodásban. A mauritániai megállapodás, tehát nagyon fontos a megállapodások között. A, az infrastruktúra a kikötőkben elősegíti a halászatot, és tulajdonképpen az európai beruházásoknak az érdekeit szolgálja, hogy ezt hatékonyan eh, használjuk ki. A Mauritánia és az Európai Unió közötti közös halászati tevékenységek eh, ugyancsak ez alá tartoznak, és nagyon fontos hogy kihasználjuk a halászatban rejlő lehetőségeket, de megőrizzük a halálományt, és elkerüljük a tóhalászatot. Technikai intézkedéseket kell hoznunk, hogy elkerüljük a flottáknak a diszkriminálását a mauritániai halászhajókhoz képest. Nem szabad alábecsülnünk a kínai befolyás sem a mauritániai felségvizek halászatában és a vegyes vállalatok létrehozásában mindenféle egészségügyi, illetve szociális ellenőrzést elkerülő halászatról van szó. Számszerűsítenünk kell, ellenőrzés alá kell vonnunk ezt a halászatot, hogy megőrizzük a halálományt és az európai érdekeket is képviseljük széleskörű utólagos intézkedést javasolok a megállapodásra, és a vegyes bizottság alkalmas erre. Elnök úr, meg kell, hogy mondjam, nagyon jól érezzük magunkat itt Strasbourgban. A patkóban mindennek megvan itt a helye. We have two chambers, of course. Persze két ilyen ö, termünk van. Köszönöm szépen. A következő hozzászól a Kadek úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák. A szocialisták kezdeményezése a mauritániai állásfoglalással kapcsolatban azt a célt szolgálja, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében egy hiányosságot pótoljon. Egyre tisztább a szerepe a parlament együttdöntésének az európai kérdésekben a parlamentet most arra kérték, hogy ratifikálja a halászati, egyebek között halászati megállapodásokat. Nos, a parlamentnek a szerepét azonban nem lehet megfelelően eh, érvényesíteni, akkor, hogyha nem teljes a tárgyalásokba való bevonásunk. Ha ez valóban nem így van a végrehajtást megelőzően, akkor eh, hiányos a jogunk gyakorlása. A bizottság eljárásával kapcsolatban egy óriási probléma van. A parlamentet most egy megállapodás ratifikálására kér, kérik, mégpedig olyanra, amely már egy éve hatályban van, legalábbis nem hivatalosan. A parlamentnek éppen ezért a különböző dokumentumokhoz való hozzáférése is problematikus volt a korábbi megállapodások végrehajtásával kapcsolatban. Nagyon sok halászati megállapodást módosítani kell. Arra van szükség, hogy támaszkodjunk a problémák megoldásának elvére, hogyha arra, hogy mindenki számára általános előnyöket hozzon a közös megállapodás. Mauritánia esetében különös problémát jelent a törvényellenes halászat és a nem megfelelő használ, halászati eszközök alkalmazása. Úgy gondolom a parlamentnek alapvető feladata, hogy a Mauritán megállapodást megfelelően végrehajtassa és azt javítsa. Köszönöm szépen a következő hozzászólónak két perce van. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm. Elnök úr, szeretném azzal kezdeni bevezetőképpen, hogy tavaly a helyszínen jártam egy delegáció keretében annak érdekében, hogy ott lássuk, elemezzük, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Meg kell, hogy mondjam, nem minden az elvártaknak megfelelően működik, különösen az adófizetők pénzét nem használják fel az elvárások szerint. 5 millió eurót költünk e, megállapodások végrehajtására. Nekünk is fontos a felhasználás korrektsége, de a Maori oldal számára is. A bizottság, ezt meg kell, hogy valljuk, az Európa 2020-as stratégiában meghatározta azt, hogy Európának hogyan, milyen formában kell javítani megállapodásait annak érdekében, hogy a végrehajtás is megváltozó. Nyilvánvalóan, hogy mások az elvárások. Kérdés, hogy a forrásokat hogyan használják fel. Ne felejtsük el, hogy ebben a megállapodásban egyebek között arról is szó van, hogy támogatni kell a helyi halászatot. Ott jártunkkor, a tavalyi látogatás során azt láttuk, hogy csak nagyon kevés a kis halászati üzem, pedig a cél az lenne, hogy a helyi halászati ágazatot javítsuk, meg kell változtatni ezeket a dolgokat, és a jövő miatt is jelentős változásokra van szükség. A megállapodásokkal kapcsolatban óriási a felelősségünk. Bekapcsolódtunk a folyamatba, és éppen ezért arra kényszerülünk, arra kell, hogy eh, jussunk, hogy másképp a jövő érdekében másképp hajtsuk végre a megállapodásokat, és a bizottságot mindenképpen erre kell rávennünk. Köszönöm. Lövin asszony. Thank you very much, uh, Mr. President, Commissioner. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák. Először is üdvözlöm a bizottság szándékait, ami a tárgyalási iránymutatókat illeti. Az emberi jogok megsértése, a demokratikus elvek megsértésének megemlítése különösen kiváló. Az ágazati politikák kapcsán folytatandó párbeszéd is üdvözlendő, és mindenféleképpen szükséges. Sajnos azonban a jelenlegi megállapodás keretében erre gyakorlatilag soha nem került sor. Ezen kívül biztosítani kell az EU hajók számára a megfelelő halászati lehetőséget nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy itt a túlhalászat komoly problémát jelent, és remélem, hogy ezt a gyakorlatot a következő megállapodás kik tudja majd küszöbölni. A legjobb tudományos tanács, sokat is figyelembe kell venni a hal állományok tekintetében. A különböző halfajták, a szardinella, szardénia és tonhalak esetében a túlhalászat különösen problémát okozott. A biomassa mennyisége ugyanakkor a partvidék mentén 2007 óta 75%-kal csökkent. Milyen többlet halászatot, túlhalászatot vár, vagy számít a bizottság Mauritánia esetében, és Mauritániával kapcsolatosan a partnerségi lehetőségeket hogyan lehet kiaknázni a következetes fejlődés érdekében. Meg kell állítanunk ezen vizek túlhalászatát, pusztán azzal, hogy mi learatjuk ezt, és utána odébb állunk. Most pedig Ferreira az úr kap két percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, a EU-nak már 20 éve áll fenn megállapodása Mauritániával. Egyértelműen a fenntartható fejlődés biztosítása a fő cél a halászat területén. Most felmerül a kérdés, hogy mik voltak a valós eredményei ennek a megállapodásnak. Azt hiszem, hogy a halászat e tekintetben még nagyon korai fejlettségi szakaszban van Mauritánia esetében. Nincsenek megfelelő feltételek a kifogott hal partra viteléhez, illetve feldolgozásához. És nagyon kevés konkrét kézzelfogható eredmény született, nagyrészt csak papíron maradtak a célkitűzések. Ami pedig a közvetlen párbeszédet illeti. Itt nagyon fontos, hogy az ország túlzott mértékű kihasználása, illetve a túlhalászás gyakorlata megszűnjön. Olyan lehetőségeket kell teremteni, ami a fejlődést, munkahelyteremtést és a függetlenséget biztosítja Mauritánia számára. Ehhez megfelelő létesítményekre van szükség. Itt összesen 600 kilométernyi partvonalról, partvidékről beszélünk, tehát ott a feldolgozás számára megfelelő létesítményeket kell biztosítani. Úgyhogy szerintem az új megállapodás mindenféleképpen egy áttörést kell, hogy jelentsen EU és Mauritánia kapcsolatában, és e tekintetben kell tárgyalni, hogyha fenntartató fejlődést akarjuk biztosítani. Patron nevez asszony következik két percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony a halászati megállapodásokkal, a harmadik országokkal. Fontos, hogy garantálják a gazdasági jogok és a fenntartható halászat, illetve a halálomány megőrzése közötti megfelelő egyensúlyt. Tehát az EU-nak exportálnia kell a saját felségvizein kívülre a jó gyakorlatát. Így járulunk hozzá a tengeri környezet védelméhez, az élőhelyek védelméhez. Ami a Mauritán megállapodást illeti, ez fontos, mert munkahelyeket teremt, csökkenti a szegénységet, az ágazati infrastruktúra fejlődését szolgálja. A legfontosabb azonban a fenntartható halászat biztosítása, illetve a szabályozatlan, ellenőrizetlen halászat elleni fellépés. Nem elég, hogy a közösségi halászhajók betartják a vonatkozó előírásokat, illetve a nemzetközi kódex előírásait. Az lenne a lényeg, hogy ezeket mindenkire rákényszerítsük. Tehát fontos és sürgős, hogy Mauritánia a többi harmadik országgal való partnerségi megállapodása keretében ilyen igényt támaszon és a közösségi hajókkal azonos bánásmódot érvényesítsen. Máskülönben tisztességtelen verseny alakul ki, és nem sikerül megőrizni a halálományt. Köszönöm, elnök. Milána asszony, egy percben. Elnök úr, biztos asszony, kettős a probléma, egy módszertani, illetve egy tartalmi. A módszertani probléma úgy néz ki, hogy egy szóbeli választ igénylő kérdés alapján folytatjuk le ezt a vitát. Frága asszonynak köszönjük ezt a kérdést, és a Lisszaboni szerződés alapján a parlamentnek jogosultsága van illetékessége ezen a területen, és ragaszkodnunk kell ehhez. Az együttdöntés úgy tud működni, hogy a megfelelő fázisokon végigvisszük az adott ügyet. Tehát rendben, hogy ma megvitatjuk ezt a kérdést, illetve a megállapodás is előre haladhat, de fontos, hogy megfelelő lépésekben dolgozzuk ki ezeket a témákat. A halászati megállapodásokat tiszteletben kell tartani, és végre kell hajtani, nem egyszerű kereskedelmi megállapodásként kell őket kezelni, és a mauritániai eh, halálományt nem szabad kilóra eh, megpróbálni kezelnünk azt kell látnunk, hogy mi történik a munkahelyekkel, mi lesz az innovációval a halászatban. Meg kell vizsgálnunk, hogy az erőforrásokat hogyan tudjuk kihasználni. Tehát ez nem egy kereskedelmi megállapodás, ez egy halászati megállapodás annak minden kellékével. Elnök Andrés Báreja következik. Presidente, estamos a un año... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy év van hátra a mauritániai megállapodás hatájának végéig, és új megállapodás fog születni, akkor úgy gondolom, hogy ez a megállapodás jó eszköz az országgal való kapcsolatok ápolására és a halászati ágazat támogatására. Az ágazatot azonban maguknak is Mauritániában fejleszteni kell, az Európai Unió erősítse a kapcsolatokat az országgal, igyekezzen fenntartható halászathoz hozzájárni. Sokat emlegették az illegális halálatot, halászatot, ez nyilvánvalóan egy tudományos bizottság is kell, hogy vizsgálja. Nagyobb forrásokra van szükség, de meg kell nézni, hogy mi az, amit lehalásznak. Fenntarthatónak kell ennek az ágazatnak is lennie, és biztonságosnak. A bizottság jelezte, hogy a mauritániai kormány nem képes az adminisztratív kapat, jelenlegi adminisztratív lehetőségeikkel ezt a kérdést megoldani. Ezért erre van szükség az Európai Unió a közigazgatási lehetőségek fejlesztését támogassa. Segíteni kell ösztönözni Mauritániát annak érdekében, hogy egy demokratikus záradékot is felvegyen a megállapodásba, és a, az ilyen jellegű megállapodások a demokrácia erősítését is szolgálhatják egy országban. Köszönöm szépen. Sánchez Berézor úr, egy perc. Eh, Elnök úr, biztos asszony, nagy hatással volt rám az, hogy a biztos asszony a halászati megállapodás megújítását kérte az Európai Unió és Mauritánia között, amely 2012. július 31-e után a jelenlegit váltaná fel. Ezt a folyamatot valóban az intézményes együttműködésnek megfelelő szellemben kell megvalósítani, végrehajtani a Lisszaboni szerződésnek megfelelően. Az új jegyzőkönyv, az új protokoll a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt az Európai Uniós flottáknál a Maori partok mellett. Az Európai Unió éppen ezért nagyon fontos, hogy fejlesz-e Mauritánia saját flottáját, és ez nyilvánvalóan a pénznél többet is jelent. Erősíteni kell a nemzetközi jogot is, és az emberi jogokat is. A jelenlegi kártérítés a marokkói költségvetés egyharmadát teszi ki, éppen ezért nagyon fontos, hogy Mauritániának is megfelelő mértékű támogatást nyújthassunk. Segítsünk az illegális halászat ellen hatékonyan fellépni az országnak a meglévő erőfeszítések folytatását. A spontán hozzászólásokban az első Valesza úr. Panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Az EU flotta hagyományosan jelen van a mauritániai vizeken, tehát már régóta kialakult gazdasági kapcsolataink vannak Nyugat-Afrikával. Itt elsősorban a munkahelyek megteremtése a fő célunk helyben, illetve Európában. Minden esetre el kell várnunk, hogy Nyugat-Afrika megfeleljen, megfeleljen az EU standardoknak, ami a halászati gazdálkodást illeti a sziget világokon működő flották esetében ez legalább annyira fontos, és nagyon fontosak a feldolgozási kapacitások is ezek fejlesztése. Ezeket fenn kell tartani az EU érdeke, érdekében is. Ami pedig a jegyzőkönyv technikai szempontjait illeti, ezeket is tiszteletben kell tartani mindkét fél számára. Köszönöm szépen. Most pedig Mölcer úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A megújítandó megállapodás azért is különösen fontos, mert itt egy olyan megállapodásról van szó, ami egy nagyon érzékeny területen működik. Észak-Afrika egyre most egyre inkább a világpolitika középpontjába került. Tehát a az ökológiai elveket mindenféleképpen tiszteletben kell tartani. Amikor a mauritániai halászatról beszélünk, ez a költségvetés egy harmadát teszi ki, tehát ez is aláhúzza, hogy mennyire fontos gazdasági ágazatról van szó. Ugyanakkor az Európai flotta számára is nagyon fontos gazdasági érdekekről van szó. Ami pedig az ökológiai elveket illet, ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy egy ilyen megállapodás révén a demokratikus folyamatokat, az emberi jogok érvényesítését is elő kell segíteni, mert egyébként ugyanolyan problémák elé kerülünk, mint a többi észak-afrikai ország esetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Demenna Ki asszony. Like Mindenkinek köszönöm szépen az elmondottakat, a felszólalásokat, és nagyon egyértelműen meg szeretném fogalmazni, illetve megismételni, hogy rendkívül üdvözlendőnek tartom, hogy a parlament részt vesz, belefolyik ennek a megállapodásnak a tárgyalásai menetébe, illetve a többi megállapodás kialakításába. És emlékeztetném önöket arra, hogy új keretmegállapodást köt az Európai Bizottság, illetve a Parlament ennek a részvételnek a részleteiről, és ezt tiszteletben kell tartani. A keretmegállapodás ügyében szeretném én is elősegíteni önök tájékoztatását, tájékozódását, illetve én készen állok az együttműködésre, hogyha javítható a közös munkánk, akkor fejlesszük tovább. Ami a tartalmi kérdést illeti, kiegyensúlyozott és körültekintő módon kell ezt a kérdést tárgyalnunk. Ennek az országnak nagy a súlya, illetve nagyon komoly problémákkal szembesülünk ezen a területen. Tehát ezért is kell egyensúlyt teremtenünk. Részint a kifogott mennyiség, a fölös halfogásoknak a sorsát nyomon kell követnünk, és képviselnünk kell a saját EU hajóinknak a sorsát is, hogy egyenlő versenyfeltételek mellett működhessenek, hiszen nem mi vagyunk az egyetlen hajóflotta tulajdonos ezeken a felségvizeken. Nagyon sok más ország halászik még ott, ugyanebben a régióban. Tehát arról kell gondoskodnunk, hogy az EU hajói egyenlő versenyfeltételek mellett vehessenek részt ott a halászatban. Másrészt pedig adófizetőink pénzével gondosan kell gazdálkodnunk. Többet kell tennünk annak érdekében, hogy az általunk adott pénz oda kerüljön, ahol a valódi kedvezményezettek vannak. És hogy megkapják azt a lehetőséget, amit, amit megérdemelnek, és hogy ők is beleszólhassanak az országuk fejlődésébe, különböző folyamatokba. Tehát így közelítünk ehhez a nagyon érzékeny kérdéskörhöz. További tudományos tanácsadásra van szükségünk, illetve konkrét adatokat kell gyűjtenünk annak érdekében, hogy értékelhessük a kialakítandó álláspontunkat. Tehát a feladatunk a következő, jövő héten a tanács elé kell vinnünk ezt a kérdést, és kérni fogjuk az első tárgyalási mandátumot. Utána pedig konkrét alapot hozunk létre, és ezen a parlament bevonásával a halászati bizottság folytatja majd a megállapodás tárgyalásait. Hogyha a jegyzőkönyvben megjelenik az említett humanitárius illetve emberi jogi klauzula rendelkezés is az számunkra is egy nyertes helyzetet jelen, és a Mauritán partnernek is. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen mindenkinek. A következő plenáris ülésen szavazunk ebben a témában. Most lezárom ezt a napi rendi pontot. A következő napi rendi pontunk pedig az Atlanti óceán térségére vonatkozó uniós stratégia